fogadottnak tekintetőek. A legutolsó ülésünkön, április 15-én az AFKO szakbizottság e alapján a bizottságok, bizottság tájékoztatásáról szóló 16-os mell, házszabály mellékre lettről tájékoztattam őket, és éppen ezért a 226-os házszabály alapján ezeket elfogadtuk. Az, a Európai Parlament által módosított szövegek alapján a 231-es házszabálycik 4-es bekezdése alapján a szakbizottságok módosításokat nyújtottak be az elfogadott szöveghez, szövegekhez, és ezek a házszabály szabályai szerint elfogadásra kerülnek, a szövegeket egyébként a plenáris honlapján találnak meg. A címeket pedig a jegyzőkönyvben olvashatják el. Szerdán a 78-as házszabály alapján 12, a tanács elnökével 12 jogi aktust írok alá, amelyet a rendes jogalkotási folyamatban fogadtunk el. A címeket a jegyzőkönyvben találhatják meg. Most pedig rátérünk a hét napirendjére. Az elnökök értekezlete 149-es házszabály alapján április 23-án elfogadott végleges napi rendet mindenki megkapta. Korbet úr, a ügyrendi felszól?